Az elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok, folytatjuk az ülésünket. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, mielőtt a napirendre rátérnénk, szeretnék mindenkinek a tudomására hozni, hogy egy teljes menekültekkel teli hajó elsüllyedt Szicília déli partjaitól, és ez megint egy olyan eset, ami ismételten az elmúlt hónapokban, években előfordult, és ez komoly aggályokat kelt bennünk, és mindent el kell követnünk, hogy az ilyen típusú tragédiákra soha többet ne kerüljön sor a kontinensünkön. És akkor most a jegyzőkönyvre rátérve, a tegnapi jegyzőkönyv rendelkezésre áll, vannak-e kifogások, ellenvetések? Amennyiben nincsenek, akkor ezzel elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Még egy bejelentést szeretnék tenni. A